Egy kékkártyás kérdés érkezik önhöz. Elfogadja? Brer úr, egy kérdés. Go ahead. Parancsoljon. Kedves kolléga, itt vagyok. Ön azt mondta, hogy nem akarja, hogy a, az Európai Parlamentet delegitimizálja egy párhuzamos gyűlés. Ismeri Russzó társadalmi szerződés koncepcióját? Azt, hogy a polgárok megállapodnak abban, hogy milyen kormányt akarnak? És azt gondolja ön, hogy ez az elképzelés a képviseleten alapuló intézményeket veszélyezteti, vagy pedig inkább úgy gondolja, hogy minket arra választottak meg, hogy képviseljük a polgárokat. Egy második kékkártyás kérdés is érkezik. González Pons úr, egy pillanatra kérem figyeljen ide. Még egy kékkártyás kérdés van, de eldöntheti, hogy akarja válaszolni. Jó, ha el kell előbb válaszolni, akkor parancsoljon. Én hiszek a képviseleti felhatalmazásban. Én hiszek ebben. Megértem, hogy a tanács és a bizottság konzultálni akar a polgárokkal, mert ők nem parlamentek. De nekem úgy tűnik, hogy van egy bizonyos ellentmondás a hat hónap ezelőtt megválasztott képviselők között, tehát hogy minket nem akarnak ebbe a konzultációba bevonni sorry don't excuse me sorry ez nagyon érdekes kedves kollégák excuse me i don't have your first nem tudom a keresztnevüket, tehát nem tudok, nem tudom így megszólítani, de mások is szeretnének hozzászólni. Most hagyjuk ezt a másik kékkártyás kérést, térjünk át a következő hozzászólóra, Ruiz a képviselőre, mert elég szoros az időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném azt mondani a szélsőjobboldali kollégáknak, hogy ők minden nap eljönnek ide a ebbe a házba, és elmondják, hogy mit gondolnak a polgárok, ebben tévednek. Az igazság az, hogy ők csak az európaiak 20-25%-át képviselik. Az Európa párti frakciók azok, akik támogatják ezt az állásfoglalást, ők azok, akik 70-75%-át tették ki a szavazatoknak a legutóbbi választáson. Tehát ezt mondjuk ki, tisztázzuk ezt a kérdést. Másodszor, tíz évvel a Lisszaboni eh, szerződés hatályba lépése után, ha megnézzük, eh, hogy hogy áll a világ, mások is elmondták, hogy eh, egészen más a helyzet, mint 2009-ben. Akkor még nem volt Brexit, nem volt arab tavasz, nem volt Trump az Egyesült Államok elnöke, nem voltak migrációs beáramlások. Tehát akárcsak más kollégák, akik Freudot emlegették, mi egy olyan valóságban élünk, ahol külső nyomás nehezedik ránk, ezt el kell ismernünk. És amikor Európa jövőjére gondolkodunk, figyelembe kell vennünk, hogy van kint egy világ, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. De ezt a polgárokkal való párbeszédben és a szervezet civil társadalommal együttműködve kell megtennünk. Nagyon fontos, hogy a szervezet civil társadalom részvételét is biztosítsuk. Azt gondolom, hogy nem érhetjük el a polgárok és civil szervezetek nagy részét és nemzeti parlamenteket. Majd válaszokat kell keresnünk azokra a politikai kihívásokra, amelyek előttünk állnak, és utána intézményi válaszokat is kell erre adnunk. Köszönöm. Um, Kékkártyás kérdést intéznek önhöz, elfogadjam? Elfogadja a kék kártyát? Igen. 30 másodperc. Ron, Roncsal úr. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van. A Maastrichti szerződés 92-ben köttetett. Ez már a polgárok uniójáról beszél, ez a szerződés el tudja mondani, miért nem sikerült ezt megvalósítani ez alatt a sok év alatt? Miért nem éri, értük el a polgárok unióját? Sir, you have the floor now. Öné a szó, tessék. Nem értettem sajnos a kérdést. Hát akkor talán leülhetnek majd négy szem közt, és megbeszélhetik. The lady at number 29 has asked very nicely for a second question. A 29 széken ülő képviselő asszony fel szeretne tenni egy kérdést, parancsoljon. Hát köszönöm, élvezem ezt a vitát, élvezem a kék kártyát, hiszen először azt látom, hogy tényleg valódi vitát folytatunk le, és ez nagyon fontos, akkor, amikor Európa jövőjéről beszélünk, éppen ezért meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy az eszendés kollégámnak átadjam az időt, a időmet, aki az NGO-k és az állampolgárok bevonásáról beszélt, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ké- téma, éppen ezért megadnám neki az én felszólalási időmet, hogy beszéljen erről. Play. yes, thank you. I... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hiszek a képviseleti demokráciában, ahogyan kollégám is mondta korábban, de nem látom, hogy ez ellent mondana annak, hogy folyamatos konzultációt folytassunk az állampolgárokkal. Megválasztott képviselők vagyunk, de minden nap az egyszerű állampolgárokkal és a civil szervezetekkel kapcsolatban kell maradnunk, és ezt kell tennünk az Európa jövőjéről szóló konferencia kontextusában is. 16 spontán felszólal, 16-an kérnek szót a spontán felszólalások körében, ezért lezárom a kékkártyás felszólalások lehetőségét. Most pedig Düran úr kap két percben szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy hallottuk, hallhat, az parlament majdnem egységes álláspontját arról, hogy szükség van arra, hogy sikeres legyen ez a konferenciám. Ez egy új elem, amely egy gyakran túl intézményes vita kontextusában jelenik meg, és önök Sújca asszony használt egy szót, mégpedig a merészség a merészség szót használta. Valóban mindig merésznek kell lenni, és valóban ez az a pillanat, amelyben Európa veszélyben van, és merésznek kell lennünk. Egy útkereszteződéshez értünk, a Brexit megtörténőben van, és más veszélyek leselkednek rá. 70 évvel ezelőtt a Kléber téren Winston Churchill beszélt a nagy veszélyekről, de ugyanakkor fontos, hogy szembenézünk a veszélyekkel. Igaza van Sujica asszony, hogy a tanácsot is be kell vonni, de emlékezünk arra, amit Jean Monnet mondott. Jean Monnet azt mondta, amikor létrehozták Európát, hogy Európa nem azért jön létre, hogy az államokat hozza szerepbe, hanem hogy összekapcsolja az embereket egymással. Ez az a pillanat, amelyet megélünk, aggájjal, de reméllyel tekintek a tanács irányába és az önök irányába, Sújca asszony, hiszen a mi intézményünk nevében, aki képviseli az állampolgárokat, az európai állampolgárokat, kér, kérem önöktől, hogy figyeljenek például azon civil szervezetekre, akik hallatják a véleményüket, figyeljenek a civil társadalomra, és végre lehetőség nyílik arra, hogy együtt dolgozzunk, együtt dolgozzunk az európai társadalom egységével, és azokkal, akik képviselik az európai állampolgárokat. Lássunk a munkához, és tegyük sikeresé ezt a konferenciát. Köszönöm. Uh, Mr. Manders, did you, did you... Mendes úr a spontán körben kér szót, vagy pedig kékkártyás kérdést szeretne feltenni? Köszönöm. Castaldo úr egy kékkártyás kérdést intéz önhöz. Elfogadja ezt a kérdést, Düran úr? Tessék, parancsoljon, 30 másodperc. Kedves Pascal, sokat dolgoztunk együtt, nagyon sok dossziéban. Egy kérdésem van önhöz, hozzád. Azt mondtam, hogy ez a konferencia talán nem vezet a szerződések módosításához, de esetleg nem volna mégis ez alkalmas arra, hogy a szerződések reformjáról is eszmét cseréljünk a konferencia során, és így az intézmények közötti egyensúlytalanságnak véget vessünk. Nem gondolja ezt tehát. Köszönöm szépen, kedves Fábio. Figyeltem arra, amit a tanács és a bizottság mondott, Szújca asszony mondott, mi nem szabad, hogy bármit megelőlegezzünk, nem szabad semmit se előre mondanunk, hanem a párbeszédet kell lehetővé tennünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk. Megakadt Európa ügye, és valóban álljunk neki, ne féljünk a munkától, legyünk merészek és bátrak, ne féljünk az állampolgároktól, ne féljünk a párbeszédtől, és próbáljuk megreformálni hatékonyan Európát. Köszönöm szépen, megyünk tovább másfél percre. Delbos Corfield asszonynak adok szót. Tanulmányoztuk ezt a szöveget 2020. januárjában ez volt az utolsó hónapja a brit kollégáknak. A parlamentben megéltük a Brexitet. Reméljük, hogy ez lesz az egyetlen távozás az Európai Unióból. Ebben a, ezen a parlamenti ülésen megszavaztunk egy olyan állásfoglalást, amely a hetes cikk beindítását szavazza meg tagállamok Lengyelország és Magyarország ellen jogállami sértések miatt. Két éve zajlik már ez a folyamat, anélkül, hogy e, fel tudtunk volna lépni ezen a fenyegetés ellen. Kritikus pillanatban vagyunk. Az Európa jövőjéről szóló konferencia egy szükséges és figyelemreméltó kezdeményezés. A bizottság elnökének és a biztosoknak kellett ezt támogatniuk, illetve az Európai Parlamentnek is. Ígéretes ez a merészség, amelyen ezt elindították, de ha ez a konferencia kudarcos lesz, akkor valamennyien felelősek leszünk az, ezért. És ez lehetséges egy egyre inkluzívabb Európára van szükség a konzervatívabb államok megpróbálják majd megfékezni a polgárok részvételét. Ezt nagy veszélynek tartjuk. Mi itt nagyon privilegizált körülmények között dolgozunk. Ha a egyes polgárok nem tudnak könnyedén részt venni ebben, akkor gúnytűzünk belőlük. Kollégám már említette, hogy rendszeres találkozók, tájékoztatás, az, hogy tájékoztatottan tudjanak vitát folytatni a polgárok, azokról a témákról, amelyek valóban érdeklik a polgárokat. Enélkül nem lehet ezt a konferenciát sikerre vinni. Az elnök megszakítja a hozzászólást. Elnézést, sajnos el kellett vennem a mikrofont. Nem tudnánk interaktivitát folytatni, hogyha nem tartják be a hozzászólási időket. A következő hozzászólunk másfél percben Annemans úr. Itt rond de pot draaien. Deze grote Kedves kollégák! Az Európa jövőjéről szóló nagy konferencia esélyt ad nekünk arra, hogy a kompetencia átruházást megakadályozzuk. Ugyanis az együttműködés területén nagyobb óvatosságra lesz szükség. De sajnos az is előfordulhat, hogy ez egy pantomim eh, játékás irányul. Ezt eh, az állásfoglalást eh, harmadszorra sikerült keresztül vinni, és ez is megmutatja, hogy egyre szorosabbá válik az Unióban az együttműködés. A néppel folytatott vitában valójában a népről fogunk vitázni, ez drága lesz, és teljesen felesleges. És még több központi kompetencia áthelyezés történik majd. Most pedig egy percben Burzsová úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt társaim az Európai Unió működése a képviseleti demokrácia elvé nyugszik. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviseli az európai állampolgárok akaratát. Fontos, hogy figyeljünk a civil szervezetekre, az állampolgárokra, de a képviseleti elvet meg kell őrizni. Hiszen a politikának bátornak kell lennie, de vállalnia kell a ráhárul a felelősséget. Másrészt az arányosság és a proporcionalitás elvét is fontosnak tartom. Mégpedig ez azt jelenti, hogy több európai értéket kell biztosítani, de több belső piacra van szükség, több külső határellenőrzésre van szükség, de nincsen szükség például közös minimálbérre. Köszönöm szépen, Ferreira úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azok, akik úgy szer- azt szeretnék, hogy az Európai Unió az eddigi úton haladjon tovább, azok ne tegyenek úgy, minthogyha odafigyelnének a polgárokra és arra, amit ők akarnak. Nem szabad a polgárok kárára elfogadni mindenféle szerződéseket, szerződésmódosításokat, miközben szemet hunyunk a valóság fölött. Nem lehet már a konzultációs folyamat legelején levonni a konklúziókat, mi elutasítjuk ezt a megközelítést. Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk Európa jövőjét, anélkül, úgy tennénk, hogy, mi len, mi, hogy tud, tudnánk, mint ha tudnánk, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a végkimenetele. Nem akarunk egy katonai Európát, nem egy békés Európát akarunk, nem akarunk olyan Európát, ahol a hatalmasok uralkodnak a gyengébbek fölött, egy egyenlőségen alapuló Európát akarunk. Azért vagyunk itt, hogy megváltoztassuk a jelen Európáját. Pucsmon, képviselő, egy perc. Kedves kollégák, amikor Európa jövőjéről teszünk fel kérdést, akkor azt hiszem elsősorban arról kell döntenünk, hogy a polgároknak milyen szerepet szánunk. Hogyha néhány éven belül nem sikerül megoldanunk ezt a kérdést, akkor néhány éven belül majd ugyanez a vita zajlik itt, ebben a teremben, egy nagy bukás lesz ennek az egésznek a története. Mi szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy a polgárok jelentéktelenek legyenek, vagy azt, hogy tényleg számítson a szavuk, és közvetlenül részt vehessenek az európai demokráciában. Nem csak a magas tisztségviselők megválasztására gondolok itt, hanem arra, hogy a polgároknak biztosítani kell, hogy a döntéshozatalban is részt vehessenek. A demokráciáink működését kell megváltoztatnunk, hiszen a jelenlegi rendszer csak az eurofó populistáknak kedvez. A polgárok nem véletlenül elégedetlenek, nem adhatunk teret az euroszkepticizmusnak. Fontos, hogy a jövő Európája ne a szkeptikusok és ne a konformisták Európája legyen. Pucsmó úr, elfogad egy kék kártyás kérdést Monszerá asszonytól? Önnyi a szó parancsoljon. Európa egy politikai projekt, ami a jogállamon és a joguralmán alapul. Ez egy olyan értékközösség, amelynek Spanyolország is része. Európa a destruktív nacionalizmussal szembe megy, az igazságosságot támogatja és a jogállamot, illetve a közpénz átlátható elköltését. A jogot alkalmazni fogják, az immunitás nem jelent büntetlenséget, és senki ebben a házban sincs a törvények fölött. Sorry, you have the floor. Öné a szó. Montserrat. Montserrat asszony, azt gondolom, önnek tiszteletben kéne tartania itt a parlament által elfogadott szabályokat. Önnek el kell ismernie, hogy van egy olyan irányelv, amely a közfeladatot betöltőket, különösen a parlamenti képviselőket mentesíti. Pontosan milyen elítélésekre, milyen ítéletekre, milyen bűncselekményekre vonat hivatkozik ön, amelyeket én elkövettem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy igen, az államoknak be kell tartaniuk a törvényeket. Spanyolország az első olyan állam, amely szankciókat vezet be. Köszönjük. Tajani úr másfél percben. Signor Presidente. Elnök asszony, először is arra van szükség, hogy visszatérjünk a politikához. Az igazi nagy reform abban rejlik, hogy egy olyan Európát alakítsunk ki, amely képes a nagy külső és belső kihívásokra választ adni. Meg kell találni az, e- a geopolitikai egyensúlyt, és ki kell alakítani a védelmi e- kapcsolatokat, védelmi együttműködést. Látjuk a venezuelai krízist, a líbiai krízist, ott van a kínai kihívás, ezekre a külső kihívásokra mind választ kell adnia az Európai Uniónak. Erős és kohézív Európára van szükség, de ez nem azt jelenti, hogy lemondunk a nemzeti önazonosságról. Nem. Európában nem akarja senki sem a nemzetek, nemzeteket és a pátriát tönkretenni, de a nemzetek és a, a Európában politikailag erősebben működhetnek. A problémát nem lehet megoldani népszavazásokkal. Európa egységem nem jöhet úgy létre, hogy az emberek vigyel figyelmére nem figyelünk, de a képviselet elvét biztosítani kell. Éppen ezért meg kell erősíteni az Európai Parlament szerepét, hiszen mi adtuk ráadásul a jogalkotói, mi adtuk a kezdeményezést konferenciához. Figyelembe kell venni az állampolgárok hangját, de figyelembe kell venni a megválasztott embereket, többek között a képviselőket, vagy pedig a régiók és a városok polgármestereinek hangjára is figyelni kell. Szilva Pereire úr, egy percben. Elnök asszony, az Európa jövőjéről szóló konferencia jó lehetőséget kínál arra, hogy az állampolgárokat ismét közelebb hozzuk az európai projekthez, de három feltételnek teljesülnie kell. Egyrészt igazi és nyílt vitát kell folytatni minden állampolgár bevonásával, valamint a civil társadalmi szervezetek hangját is meg kell hallgatni. Másodszorban a vitának az állampolgárok elvárására is koncentrálnia kell, és elérhető célokat kell kitűni, kitűzni magunk elé. Semmit sem nyerhetünk abból, hogyha utopikus vitákat folytatunk, vagy pedig kaotikas vitát folytatunk, eh, ahol eh, mindenről eszmét cserélünk, de semmiben sem döntünk. Olyan vitára van szükség, amely lehetővé teszi az európai intézmények számára, hogy döntéseket hozzanak, mégpedig egy demokratikus és legitim módon annak érdekében, hogy tisztességesebb és demokratikus Európa jöjjön létre, amely nagyobb előrelépést tesz lehetővé az állampolgárok számára. Köszönöm, Hánasszony, egy percben, tessék. A fiatalok Európa jövőjére figyelnek, és ezt biztos már önök is hallották a választási kampányban, és most pedig komolyan megmutathatjuk, hogy mennyire veszük magunkat komolyan, hiszen Európa jövője és az a konferencia a következő generáció konferenciája kell, hogy legyen. A következő generációt, a fiatal generációt be kell vonni. Nagyra értékelem mind a polgári eszmecseréket, mind a fiatalok eszmecseréjét és fórumait. De ugyanakkor elvárom azt is, hogy mind a nemzeti parlamenteket, mind az Európai Parlamentet tiszteletben tartsak, küldjenek fiatal képviselőket, mert csak hogyha fiatalokat év, jelenítjük meg ezen a konferencián, ha ők vesznek részt, teszünk tanúbizonságot arról, hogy komolyan vesszük a fiatalokat, és valóban a jövőre figyelünk. Please don't whistle. Kérem, hogy ne fütyüljenek, Bőzelágár képviselő a következő másfél percre. Miután meghallgattam ezt a vitát, még inkább örülök annak, hogy egy erős állásfoglalás szület, van születőben itt a, a házban, amely nagyon határozottan fogalmaz Európa jövőjével kapcsolatosan. Látjuk, hogy vannak gondok, és pontosan azért, mert látjuk, hogy vannak gondok, megpróbálunk megoldást találni rájuk. Ahogyan Ferhofstadt úr és Obri képviselők és mások is elmondták, hatalmas kihívásokkal nézünk szembe, itt van a migráció, a szociális normákkal gond van, és így tovább. Ezeket nem tudjuk megoldani, mert a megoldás keresésben elakadtunk, ezért van szükség az Európa jövőjéről szóló konferenciára. Szólnék néhány szót a tagállami érdekekről is. A tagállami érdekeket sem tudjuk megvédeni, mert ezek egyben európai érdekek is, ezt nagyon fontos megértenünk. A parlament többsége a jövő mellett áll ki, a jövő felé pedig úgy indulhatunk el, ha közös jövőt találunk Európának. Ehhez kell egy közös jövőkép, amelyben a polgárok is osztoznak, és remélem, hogy ezzel a konferenciával ezt el tudjuk érni, eljutunk ebbe az irányba. Köszönjük, Vilimski úr, egy perc. Elnézést, Vilimski úr, nem láttam önt, Elfogad egy kékkártyás kérdést? Előre megbeszélték? Spontán módon döntött így? Parancsoljon. Köszönöm szépen, Bőzeleger úr. Ön azt mondta, hogy egy határozott állásfoglalásra van szüksége, ezzel teljesen egyetértek, de emlékeztetnék arra, hogy később lesz egy Lengyelországról és Magyarországról szóló vita, ott is keményen fogalmaztunk, de nem történt semmi. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezen állásfoglalás esetében nem történik ugyanez, nem sikad el? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy tényleg megvalósuljon az, amiről a parlament szavaz? Köszönöm. Hát két féle módon tudjuk biztosítani azt, hogy ne rekedjünk meg a szavak szintjén. Egyrészt legyen egy follow-up, legyenek változások a szerződésekben, a folyamatokban, a döntéshozatali folyamatokban, ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy nem csak alulról felfelé építkezünk, ahogyan Ferhofstadt úr mondta, hanem visszatérünk a polgárokhoz az eredményekkel, és megkérdezzük tőlük, hogy egyetértenek-e, úgy gondolják-e, hogy ezek jó eredmények. Így tudjuk biztosítani, hogy minden résztvevő fél felelősséget vállaljon a folyamatért. Most következik Vilimszki úr egy percre. Hát, hölgyeim és uraim, Európa jövőjét akarják alakítani, de még csak a jelen problémáit sem tudják kellően megoldani. Mondok két példát, az egyik a migráció. 2015 óta nem tudják megfelelően megoldani a külső határok megfelelő védelmét. A másik példa a gazdaság és az euró. Egy nulla kamatlábú politikát folytattunk, a gazdaság gyenge, nem sikerül fellendítenünk megfelelően. Miközben azt mondjuk, hogy ezek a témák nem olyan fontosak, az éghajlatváltozást állítjuk előtérbe, még több pénzt akarunk az emberek zsebéből kivenni a széndiokszid adó révén, de hát az Európai Unió megint csak elbukik, mert nem sikerül még csak egyetlen székhelyt sem megállapítani az Európai Parlament számára. Két állandóan ide-oda ingázunk, rengeteg pénzt költünk erre, nem ismerik fel végre, hogy nem a központosításban rejlik Európa jövője. A tagállamok elég ügyesek, okosak ahhoz, hogy saját maguk oldják meg a saját problémáikat. Ebben rejlik Európa sikeres jövője. Köszönöm. Sir, there, um... Vilimski úr, egy kékkártyás kérdés érkezik önhöz, de ma asszonytól elfogadja? Igen, akkor parancsoljon, tegye fel a kérdését. Herr Wilimski, Sie haben hier jetzt überhaupt nicht... Wilimski úr egyáltalán nem a témáról beszélt. Kérdezem, hogy mi szól az ellen, hogy az Európai Unió állampolgárainak részt adjunk a konferencián, meghallgatva az ő véleményüket. Hiszen Ön mindig arról beszél, hogy nem akarja meghallgatni az állampolgárokat, mert sokkal bátrabban és sokkal merészebben gondolnának a jövőre, mint önök. Kedves Gamon asszony, nagyra értékelem önt, de hát ön új itt a tisztelt házban, én már az előző ciklusban itt voltam, és láttam, hogy többször megvitattuk Európa jövőjét, úgy, hogy bevontuk az érdekképviseleteket, az állampolgárokat, mindenkinek adtunk szerepet. A tisztelt ház um, ugyanakkor fél választ adni. Öt szenáriót válasz, vázoltunk fel Európa jövőjére, és egészen máig a tisztelt ház nem hajlandó arra, hogy ezzel kapcsolatban döntést hozzam. Ezt, ezzel vádolom a tisztelt házat, ezt lobbantom a szemére. Our next speaker for one minute. Köszönjük. Egy percben Busádé asszony következik. Elnök asszony, Tíz éve van már érvényben a Lisszaboni szerződés, ez alatt volt egy pénzügyi válság, egy migrációs válság, egy Brexit válság, és nem tudtuk ezek közül egyiket sem megoldani. Az Európai Unió jövője most a tét, de oda kell figyelnünk, mert a megoldás az, hogy a föderalizáció felé induljunk el. A megoldás egy olyan szabad konferencia, amelyből nem zárjuk ki a parlament több mint 20%-át képviselő véleményeket, akiket közvetlenül kizártak a szöveg megfogalmazásából, amely szöveget aztán a plenáris elé vittek. Milyen Európát akarnak egy olyan Európát, amely két tagállamot büntet és kizárja több mint 20%-át az európai népességnek? Vannak más európaiak, akik a szabad nemzetek, szuverén nemzetek Európájában hisznek, és akik szabadon meg akarják védeni a saját hagyományaikat, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy mintha ezt önök elfelejtették volna. A jövőhöz az út a, a hagyományainkon és a történelmünk tiszteletén keresztül vezet. Sir, a blue card. Egy kékkártyás kérdés érkezik önhöz. Buxadé úr elfogadja ezt a kérdést? Szent Szemon úrtól. Elfogadja? Igen, akkor képviselő parancsoljon. Ja, ich möchte einer Legenden... Itt meg akarnám előzni, hogy egy ilyen téves narratívát hozzunk létre. Azt állítják, hogy kizárták volna önöket az állásfoglalás megfogalmazásából. Ez egyszerűen nem igaz. Önök vont, vonultak vissza, mindenki sajnálta ezt szívesen fogadtunk volna el egy frakciókon túlmutató állásfoglalást. Önök visszavonultak. Tisztában vannak ezzel az egyszerű tényel? Lamento disentir, pero... Sajnos én is tagja vagyok ennek az Alkotmányos Ügyek Szakbizottságának, és az első javaslatot négy frakció írta alá egy egy föderalizációs Európáról beszéltek ők, és utána nem lehetett már módosítókat beadni, önök lezárták a dokumentumot. Azt gondolom, hogy a vita azzal kezdődne, hogy együtt dolgozunk, és tiszteletben tartjuk a saját polgárainkat. Papadimulis úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy egységes Európát érjünk el, egy rugalmasabb és erősebb Európát alakítsunk ki, ehhez egy demokratikusabb és szociálisabb és egy ökológikusabb és igazságosabb Európára van szükség. Hiszen csak így sikerülhet, hogy elkerüljük a visszafordulás, a múltba révedés veszélyét azt a veszélyt, hogy itt sötét múltba térjünk vissza, ahol a populisták és a szélső jobboldali áramlatok hallatják a hangukat. Ahhoz tehát, hogy ezt megelőzzük, párbeszédre van szükség, amelyben az Európai Parlament is erős szerepet játszik. De nem szabad, hogy csak az elitek hallassák a hangjukat, nem, az embereket is be kell vonnunk a munkába. Ezért a GUE támogatja ezt az állásfoglalás indítványt, jól lehet, radikálisabb megközelítést szerettünk volna elérni, és a jobboldali pártok politikai szabotázsát eh, meg kell akadályozni, sokkal inkább az állampolgárokat kell helyzetbe hozni. Thank you, Mr. Sin- Köszönöm, Sincsics úr, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Az európai nemzetek és tagállamok egymásra vannak utalva. Így volt ez az EU előtt is, és így is lesz, függetlenül attól, hogy mi lesz az Európai Unióval ezután. Horvátország függetlenségének napja van ma, és hát hallgatva a nagy szónokokat itt ma, akik elismerték, hogy a szakpolitikák nem működtek, Európa elbukott, hát nagyszerű, végre elismerték, ez az első út a javulás irányába. Európában nem megfelelő szintű a szolidaritás, amikor Szlavóniában vagy Dalmáciában természeti katasztrófa dúl, akkor érdekes módon csak Horvátországból érkezik segítség, az Európai Unió többi részéről nem. Úgy gondolom, hogy egy nagyon opresszív politikát folytat az EU, példaként mondhatjuk a monetáris politikát is most, hogy az e- Horvátország az euróvezetbe igyekszik, minden eszközt kivesznek Horvátország kezéből, hogy a válságokkal megbírkozzon. Ki fog aztán segíteni rajtunk, ha bajba kerülünk? Úgy járunk majd, mint Görögország? Tönkre megy majd a gazdaságunk? Hübner asszony másfél percben. Kedves kollégák, ez a két éves ö, többé válhat, mint a populáris vagy a populista politikusok fóruma. Nem, egy nyílt vitát kell folytatnunk Európa jövőjéről, egyenlő szereplők kell, hogy egy permanens, folyamatos mechanizmus dolgozzanak ki Európa jövőjéről. Hozzáadott értékkel járhat, ez megerősítheti Európát, megújíthatja Európát, megerősítheti az állampolgárságot, és az emberek közelébe viheti Európát. Egy ilyen példátlan nyílt párbeszéd, megerősítheti az európai demokráciát, amelyben figyelnek az állampolgárok véleményére. Ez a konferencia az elmúlt legutolsó európai parlamenti választásokra választások eredményére is figyel, hiszen végre itt most már nem 27 nemzeti narratíva, hanem egy közös európai narratíva is megfogalmazódott. Többet várnak el az állampolgárok Európától, mint a múltban, nem elegendő csak hallgatni az állampolgárokra, nekünk, a politikusoknak és az intézményeknek jó választ kell adni a globalizáció, a digitalizáció, a szociális igazságosság, a migráció és a versenyképesség nagy kérdéseire, és az állampolgárokat be kell vonni, ők is részt akarnak vállalni annak érdekében, hogy a saját meggyőződésük szerinti válaszokat és álmaik szerinti válaszokat fogalmazzuk meg. Fontos tehát, hogy így járjunk el. Köszönöm. Uh, Hübner, asszony, egy kékkártyás kérdés érkezik önhöz. Elfogadja ezt? Nem. Azt hiszem, itt az ideje, hogy az igazi vitát uh, tovább vigyük. Igen, akkor a következő hozzászóló Grapini asszony lesz. Elnök asszony, kedves kollégák! El kell ismerjük, hogy a konferenciára irányuló javaslat abból a válságból született, amelyen jelenleg keresztül megy az Európai Unió és mindannyiunknak elemeznünk kell ezt. A politikusoknak meg kell tenniük mindent, amit csak tudnak, hogy konzultáljanak a polgárokkal. Én is hiszek a képviseleti demokráciában. Mi a polgárokat képviseljük, de vajon eleget tettünk azért, hogy a polgárokkal beszéljünk, amikor döntéseket hozzunk az ő nevükben? A menedzsment világában, amikor egy intézkedés elbukik, akkor ahelyett mást kell találni, és ez a célja ennek a konferenciának. Természetesen óvatosnak kell lennünk, figyelnünk kell arra, hogy ezt az új platformot, ezt a konferenciát, amely közelebb hozza hozzánk a polgárokat, a nemzeti alkotmányokhoz és parlamentekhez is hozzáigazítsuk. De a struktúra már szerepel a javaslatban. Ami most fontos, az az, hogy ezt hogyan hajtsuk végre. Fontos, hogy ne fokozzuk a bürokráciát és növeljük a költségeket. Én támogatom ezt az állásfoglalást, és mindannyiunknak támogatnunk kell ezt, mert ez javítja a polgárokkal való kommunikációt. Köszönöm. Egy percben Görönsz úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A feladat nagyon nehéz, ettől azonban nem szabad meghátrálnunk. Az európai integráció motorja úgy tűnik leállt. Mondjuk ki egyértelműen a működési módszerünk egyenesen a kudarcba vezet minket. Közösen kell diagnosztizálnunk a problémát. A bénultság okait közösen kell megvizsgálni. A polgároknak bele kell tudniuk szólni eh, Európa jövőibe, eh, és hangot kell adnunk a fiataloknak is. Azok, akiknek eh, nincs motivációjuk erre a konferenciára, azok gondoljanak azokra, akik a Brexitet megszavazták. Köszönjük, Brian úr egy percben. Elnök asszony, hogyan tudjuk azt elérni, hogy az Európai Unió a többség politikáját folytatja, és nem a koncernek politikáját? Hogyan korlátozok a lobbisták tevékenységét? Hogyan tudjuk az európaiak kezébe adni az irányító a kormánykereket, hogyan tudjuk a direkt demokráciát megerősíteni, annak érdekében, hogy a polgárok bizalmát visszanyerjük, és elkerüljük Európa szétesését, vagy pedig megakadályozzuk, hogy nacionalisták vegyék át Európa irányítását. Nos, ehhez új lendületet kell adni az Európai Uniónak. Ez a konferencia remélhetőleg egy-két módosítást eszközöl majd, de az EU intézmények képviselőitől elvárni ezt, hogy maga magukat reformálják meg, ez olyan, mint amikor Münhausen báró saját hajánál húzta ki magát a mocsárból. Éppen ezért egy közvetlenül megválasztott polgár konventet hozzunk létre, őket bízzuk meg azzal, hogy egy Európa jövőjéről szóló referendumot dolgozzanak ki, és így szavazhassanak az emberek. Köszönöm. Bárdella úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony a Európa, amely véd, amely szociális, 30 éve hallgatjuk ezeket a lózungokat, ugyanazt a nótát éneklik az európai politikusok 30 éve, ugyanakkor a világ megváltozott. Egy olyan Európára van szükség, amely sokkal inkább az országok szuverenitását tartja tiszteletben. A struktúrák bírálhatóak, a politika bírálható, hiszen a vad globalizáció ellen nem ad védelmet az Európai Unió a mesterség és intelligencia vagy a ökológiai kihívások tekintetében csődöt vallott Európa. Kína, Oroszország, növekvő hatalmak, és velük nem tudjuk felvenni a versenyt. Éppen ezért fontos, hogy radikális változtatást eszközöljünk, és ezzel foglalkozzon az új konferencia. Uh, Mr. Bardella, there's a blue card. Bardella úr, egy Habib úr egy kékkártyás kérdést intéz önhöz, elfogadja? Igen, tessék, akkor parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, Bardella úr. Egyetérte velem abban, hogy e konferencia neve is teljesen téves. Az Európai Unió jövője ez kellene, hogy legyen a konferencia neve, nem az, hogy európai jövője. És egyetérte velem azzal, hogy a konferencia teljesen értelmetlen, hiszen e, az Európai Unió úgyis hamarosan szét fog esni, sötét jövő előtt áll. Eh, nem keverem össze Európát az Európai Unióval. Európa egy kontinens, amely elsősorban a nemzetekből áll, a világ legszebb és legnagyobb múltan rendelkező nemzetei élnek itt. Az Európai Unió pedig az elmúlt 30 évben a nemzeteket jött tönkretenni. Örülök annak, hogy a brit nemzet kezébe vette a szabadságát, nem tudok elképzelni egy olyan együttműködést Európában, ahol a brit nép ne venne részt, és keressük az új partnerséget a brit nemzettel. Kedves kollégák, hogy a vitát elősegítsük, folytatjuk a kékkártyás kérdéseket is, de felszólalóként csak egyet engedélyezek. A következő Zile úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pieņemti likumi, kas protekcionismu Elfogadtunk egy olyan törvényt, amely protekcionista, a közúti szállításról szóló törvényez akkor, amikor a több Európa mellett eh, kardoskodó emberek eh, azt mondják, hogy több legyen a költségvetés, mint a GDP 1%-a, akkor nem látják a valóságot, eh, és nem figyelnek a demográfiai jelenségekre, illetve arra, hogy a periféri régiókból a fiatalok a gazdagabb régiók fele menekülnek el, és ezzel csak nő az állam, államok közötti különbség. Akkor, amikor pedig több szuverenitásról beszélünk, akkor azt kell látni, hogy a hatalmasabb tagállamok befolyása fog nőni, ez pedig nem az állampolgárok akaratának felel meg. Az európai választások során az európai állampolgárok nem egy transeurópai lista mellett tették le a voksukat, ne tegyük tönkre mindazt, amit ideig elértünk. Mr. Willemsen for one minute. Willemsen képviselő egy perc. Az Európai Unió egy elit projekt. Az Európai Unió a multinacionális cégeket és a leggazdagabbakat veszi elsősorban figyelembe, ezzel ártva az éghajlatnak, a környezetnek és a munkavállalóknak is. Ehelyett egy egyenrangú demokratikus együttműködésre lenne szükség, ahol a polgárok, az éghajlat és a természet állnak a középpontban. Ezért alapvető vitát kell folytatnunk arról, hogy hogyan folytatjuk az együttműködést Európában. Nem egy előre meghatározott vitára van szükség, ahol a konklúzió szükségszerűen az, hogy nagyobb centralizációra, központosításra van szükség. Be kell vonni a polgárokat, a tagállami parlamenteket és a civil társadalmat a jövőbeni vitába, ezért megszavazzuk ezt az állásfoglalást, nem félünk megkérdezni a polgárokat a véleményüktől, és szerintünk ez egy világos jelzés az Európai Bizottság felé is. Ha nem vonjuk be ténylegesen a polgárokat, ha nem vonjuk be ténylegesen a lakosságot, akkor a lakosság ezt soha nem fogja megbocsátani. Tájsz képviselő, egy perc. Elnök asszony, az Egyesült Királyság jövője rózsás, tele van lehetőségekkel, hiszen megvan az a politikai bizonyosságunk, hogy két héten belül elhagyjuk az Európai Uniót. Saját akaratunk szerint tudjuk irányítani a saját hazánkat, nem pedig úgy, ahogyan az Európai Unió megkívánja egy gyorsan növekvő, alacsony adókkal rendelkező, okosan szabályozott gazdaság leszünk, amely világszínvonalon tud versenyezni a szükségtelen bürokráciás protekcionizmus nélkül. Egy észszerű, igazságos bevándorlási politikát tudunk majd működtetni, amely kedvező a mi gazdaságunk, a mi, a mi lakosságunk számára. Végre gondoskodhatunk majd arról, hogy rekordmagasságú legyen a foglalkoztatás, és rekord alacsony a, a munkanélküliek száma. Azt javasolnám a megmaradó 27 tagállamnak, hogy akkor lehet rózsás az önök jövője, és ha megreformálják magukat, visszaveszik a kontrollt a saját kezükbe. Karasz úr, másfél perc. Elnök asszony, biztos asszony, igen tisztelt hölgyeim és uraim! Remélem, hogy a többség mégiscsak egyetért abban, hogy a jövőnk egy erős, hatékony, hiteles Európai Uniót tesz szükségessé. Az Európai Unióban mindenki él, a régiók, az országok, a közösségek, az emberek és az európai közösség. Ezért tehát barátkozzunk meg a jövővel, és tegyük az állampolgárokat szövetségeseinké. Európa jövőjéről ne pártpolitikai vitát folytassunk. A jövőben meg kell erősíteni az európai demokráciát, ne legyen döntés az Európai Parlament nélkül, meg kell szüntetni az egyhangúság elvét a döntésben. Európai szavazat, közös szavaz listára van szükség. A költségvetési önállóság ezek mind olyan célok, amelyekre szükség van. Egy európai kormányzatra is szükség van a jövőben, amely a kontinens szabát hallatja az egész világon, és egy közös kül- és biztonságpolitikával és védelmi politikával is rendelkeznünk kell jövőnkhez arra van szükség, hogy európai válaszokat adjunk a globális kihívásokra, akadálymentes belső közös piacra van szükség, és olyan költségvetésre van szükségünk, amely hatalmas feladatoknak megfelel, Európa szerepének és lakosságának megfelel, és amelyből a jövőbe is befektethetünk. A jövőhez párbeszédre is szükség van, európai öntudatra, közös fellépésre van szükség. Mi, a parlament kész kell, hogy álljunk erre. Egy millió ember látogatja meg az Európai Parlamentet, és egyre nő a választásokon való részvétel. Vonjuk be az állampolgárokat, stakeholdereket. Karaszúr, karaszúr, mondja az elnök. Elveszem a szót. És a következő felszólalónak adom meg, aki Piszapia képviselő. Egy percben tessék. Grazie, Presidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Már majdnem 80 éves vagyok, és valóban a fasizmusból jött létre az új Európa, Spinelli és mások segítségével jobban, nagyobb szükségünk van ma a jövőre, mint valamikor, bármikor. Egy ritka esély előtt állunk az európai, jövő, európai jövőivel foglalkozó konferencia tekintetében, bevonhatjuk az állampolgárokat, és ne csak a városi lakókat, hanem a vidéken lakókat, a perifér térségeken lakókat vonjuk be, és hallgassuk meg azoknak a hangját is, akik esetleg nem értenek egyet a mai működéssel. Elengedhetetlen ez ahhoz, hogy egy olyan struktúrát dolgozzunk ki, amely a gondolatokat konkrét eredményekre vezeti, és akár eh, az alapvető szerződéseket is meg kell, hogy változtassuk. Ez is eh, eredménye kell, hogy legyen a konferenciának, máskülönben eljátszuk ezt az esélyt eh, és fennáll annak a veszély, hogy bumeránként hull ránk vissza ez a kezdeményezés. Előttünk áll az út, nem könnyű lesz ezen járni, nem is biztonságos ez az út, de meggyőződéssel kell, hogy járjuk utunkat. Köszönöm. Madam Haranzova, one... Haranzova asszony, egy percben. Konference o budoucnosti Evropy. Köszönöm szépen. Az Európa jövőjéről szóló konferenciám a közös jövőnkkel kell, hogy foglalkozzon. Azzal, hogy hogyan lépjünk tovább, hogyan dolgozzunk, Mit tegyünk mi európaiak? Örülök annak, hogy elég bátrak voltunk, hogy ezt a lépést megtegyük. Az elmúlt években itt a tisztelt házban is hallottam a változás iránti szavakat. Senki sem mondta, hogy minden hibátlanul működne, hogy ne volna szükség változásra. Éppen ezért jó, nagyon jó, hogy most önkritikát is akarunk gyakorolni, és meg akarjuk hallgatni, hogy az állampolgárok mit nem tartanak jónak, mit akarnak változtatni. A brüsszeli buborék igazsága nem mindig igazság az állampolgárok számára, nem mindig értik meg a mi igazságunkat. Európa változóban van, új és új kihívások tornyosulnak előttünk, technológiai kihívások, ökológiai és biztonsági kihívások is. Ezekre is válaszokat kell adnunk. A legrosszabb, ami most történhet, az, hogyha nem tennénk semmit, tétlenkednénk, és a business as usual elvét követnénk. Sokak számára ez persze kényelmes megoldás volt, de ez rövid távú megoldás volna. Köszönöm. Haranzova asszony egy kékkártyás kérdés érkezik. Elfogadja? Akkor parancsoljon, 30 másodperce van. Mrs. Haranzova asszony, nagyon örülök, hogy megemlítette a tartalmas polgári részvételt. Nagyon sokat beszélünk itt erről, de ön hogyan látja ezt a legtöbb számú ember bevonásával? Hogyan tudná ezt megoldani? Mě, já bych tam chtěla mít jenom občany. Hát a legjobban annak örülnék, ha csak polgárok hallatnak a hangjukat, és én egyébként, amikor a cseh köztársaságban utazom, mindig találkozom az emberekkel, a fiatalokkal, részt akarnak venni, de nem mutattuk fel, hogy hogyan lehet a véleményüket bevonni ezért tehát az Európai Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament most elgolgozzik azon, hogyan lehet bevonni a polgárokat, nekik kell hangot adnunk. Köszönöm, Ainsley kollega. Kollégák, a Brexit figyelmeztetés kell, hogy legyen mindannyiunk számára, hogy mi történik akkor, amikor az egyszerű emberek úgy látják, hogy az EU elérhetetlen és elszámoltathatatlan. Amikor a szélső jobboldali demagógok, akiket a populista sajtó is segít, az Európa ellen fordítják az embereket. Az Egyesült Királyság számára már túl késő, ott már megtörtént akár, de tragédia lenne, ha Európa ebből nem vonná le a megfelelő következtetést. Tehát ennek a konferenciának a az eredménye csak akkor fog bármit is érni, hogyha az embereket, a társadalmat meghallgatjuk. Ezt a folyamatot nem lehet egy bürokratikus eljárással degradálni. Az erős lobby és a nagy vállalatok könnyen tudják befolyásolni bármelyik kormány politikáját bárhol. A civil szervezetek és az egyszerű polgárok túl gyakran kizárulnak ebből, és elhallgathatják őket. Az Európa jövőjéről szóló konferencia nagyon fontos, létfontosságú, hogy ezt megragadjuk és felerősítsük a polgárok hangját Európában mindenhol. Én is a, a hazám, amely Európa párti, nagyon várjuk azt, hogy ehhez hozzászólhassunk. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Hutaszári asszony önkapja meg a szót, de jelezte, hogy egy kártyás kérdést akar feltenni, ezt nem adom meg. Ugye szorít az idő, és a tanácsadóim azt tanácsolják, hogy függesszem fel a kártyás kérdést, elnézést szeretnék kérni. Befejezném képviselőtársam. 12 órakor formális ülést eh, tartunk, és erre fel kell készíteni az üléstermet. Kérem, fogadják el a döntésemet, és egy későbbi időpontban vitázhatunk erről az eljárásról, és köszönöm megértésüket és egyetértésüket. Hótaszári asszony, egy percben tessék. Köszönöm szépen. Elnézést, bocsánat, bocsánat, el, Hutaszári asszony, elnézést, elnézést kérek, hibát követtem el ügyrendi felszólalást jelzett kért, öné a szó parancsoljon. Elnézést, elnök asszony, vitatnom kell, hogy jó döntést hozott-e, hiszen egy óránk van a vita vége és a következő vita kezdete előtt. Látom én, amiről, amit mond, hogy fel kell készíteni az üléstermet, de hát erre bőven lenne lehetőségünk, folytathatnánk ezt a vitát, és ideig azt láttuk, hogy ez, ezt a vitát éppen a kékkártyás kérdések tették élővé. Éppen ezért tehát vitatom, hogy jó döntést hozott te, és kérem, hogy továbbra is használjuk a kékkártyákat. Köszönöm. I love the blue card system. Hát én nagyon szeretem a kék kártyás rendszert, és ez működik is de nem engedhetem meg, hogy a formális ülésbe csúszson át ez a vita. Talán ön és a frakciójuk befolyásolják az eljárás rendet a más szintű vitákban, de hát bármennyire szeretném a kékkártyákat megadni, nem tudom megtenni, mert akkor nem tudjuk a formális ülés délben megkezdeni, kérem fogadják el tehát ezt a döntést, de megreformálhatjuk a jövőben, jövőben az eljárás jogot, illetve ez, hogy hogy bonyolítjuk le az ülést. Hutaszári asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. A totalitarizmus azt jelenti, hogy csak azokkal működünk együtt, akik ugyanazt a véleményen vannak, mint mi magunk. Az EU jövőjéről szóló állásfoglalás elkészítéséből kihagyták a frakciónkat. Azt mondták, hogy nacionisták volnánk, vagy pedig a Brexit-tel fenyegettek. Hát kit fenyegetne a Brexit? Hát biztos nem a nemzetállam szuverenitását, vagy az állampolgárokat. Nem, sokkal inkább mi a szocialista hatalmi projektet veszélyeztetjük, amely Európában eluralkodott. A Brexit pánikreakciót váltott ki a hatalmasokból, és a mi zászlóinkra büszkénknek kell lennünk. Például elvitték az asztalainkon lévő országzászlókat, azt mondván, hogy vonjuk be az állampolgárokat, hogyan lehet kérem ezt megtenni, amikor a zászlókat elviszik az ülésteremből. A populizmussal fenyegetnek, azt mondják, hogy nem vonják be a populistákat, közben meg az állampolgárokra nem figyelnek, a jövő a patriótáké. 30 másodperccel több felszólalási ideje volt. Epping úr, egy perc parancsolja. De Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban útkereszteződésen vagyunk. A többség döntése világos, hogy egy európai kormányzatot akarnak létrehozni, egy európai államot, európai hadsereget, európai költségvetést. Mi konzervatívok más Európát akarunk szuverén államok közösségét, nem egy szuperállamot. És fontos, hogy a hat a döntés továbbra is a tagállamok kezében legyen, és megszüntessük a rájuk nehezedő súlyos bürokráciát. Versenyképes projektre van szükségem és vitassuk meg a tagállamokkal és a tagállamok állampolgáraival, hogy milyen e, Európát akarnak. Kérdezzük meg az állampolgárokat, ne csak a civil szervezeteket, meg az úgynevezett polgári képviselők, nem forduljunk referendummal az állampolgárokhoz, és kérdezzük meg őket, hogy milyen jövőt akarnak Európáról, Európa számára. Fogsz ezt egy percben? This is the best debate I've... Hát ez a legjobb vita, amelyre valahol is sor került itt a teremben. Gratulálok ehhez, Megénész asszony, és még Ferhofstadt is uh, egy kicsit meghonyászkodott, úgyhogy ez egy nagyon jó vita volt. Többen is elmondták, hogy gond van, igen, gond van, az összes konzultációs minden egyéb eljárás ellenére van annak veszélye, hogy bevonjuk a polgárokat a vitába, de hát a polgárok egyébként is már elmondják a, vitáj, a véleményüket, a bürokrácia segítsége nélkül. A polgárok sokszor teljesen világosan ordítják az arcunkba a véleményüket a különböző tagállami döntések és referendumok révén, de mi egyszerűen gyakran semmibe vesszük őket itt a teremben. Amikor a polgárok kritizálják például a megszorító politikát, akkor a képviselők itt a teremben és más európai politikusok a fülükre szorítják a kezüket, és nem akarják meghallani. Azt mondják, hogy szélső jobboldaliak vagyunk, miközben baloldaliak vagyunk. Más szóval nem gondolhatják komolyan, hogy a polgárokkal konzultálnak, hogyha közben ugyanezeket a polgárokat démonizálják. És itt az elnök elveszi a hozzászólótól a mikrofont. mondjam, már nem hallják önt, de nyugodtan mondja még magában, nyugodtan folyt, folytassa, kikapcsolta a mikrofonját, mert lejárt a hozzászólási ideje. Bilcsik